a rendelet második cikkének harmadik bekezdése értelmében Kulog úr tehát teljes jogok képviselője e testületnek, amennyiben nyilatkozik, hogy összeférhetetlenségről nincsen szó. Az ECR csoport azt kéri, hogy Amzad Bazsi úr az Afganisztánnal kapcsolatos delegációban vehessen részt. Hogyha nincs kifogás, akkor ezt elfogadtuk. Ami a következő vitapontot illeti, szóbeli választigénylő kérdés,